Kedves elnök úr, az Afrikai Unió elnökét, Muszafak urat is fogadtuk tegnap, az ön érkezte egy keretbe illeszkedik, amely a partnerségünk megerősítését jelenti egyrésztről az afrikai országokkal és azok, az Afrikai Unióval. Ön rendkívüli munkát végzett saját országában, amely egy polgárháborúból lábalt ki, megerősítette az intézményeket és a jogállamiságot. Dinamizálta, kiigazította, diversifikálta a gazdaságot, megteremtvén az ipar alapjait, javította a szociális mutatókat. Elefánt csontpart azon gazdaságok között van, amelyek erőteljesen növekednek a világon. 8 százalékos növekedési ráta, becsült ráta ebben az évben egyfajta példaként szolgálhat az afrikai kontinens többi részére, különösen Nyugat-Afrikában. Nagyon sok tennivaló van még ugyanakkor. Itt van például a szegénység elleni küzdelem, az infrastruktúra kiépítése, az oktatás, az ugye az ivóvízhez való hozzáférés, vagy az elektromos áramhoz való hozzáférés. Tudja, tudnia kell, hogy nem feledkezünk meg arról, hogy elefántcsontpartot és Európát is terrorista merényletek sújtották, különösen Galambászamban. Ez egy sorscsapás, amelyet egyedül nem küzdhetünk le. Együtt kell működnünk ezen a területen regionális szervezetek révén is, mint a CDAO vagy az Afrikai Unió. Európa és Afrika ugyanazon kihívásokkal néznek szembe a migrációs áramlások kezelését illetően is. A problémát a gyökerénél kell kezelni, többet kell és jobban beruházni egy valódi gazdasági diplomácia keretében, hogy növekedést és munkahelyeket teremtsünk. A Marshall-szigetek elnökének iminti beszámolója emlékeztet arra, hogy mennyire fontos a fenntartható fejlődés és a klíma érdekében fellépnünk. Elefántcsontpart is megszenvedi a klímaváltozás hatásait, asszályok, áradások, vagy akár a tengerparti területek eróziója sújtja az országot az ifjúság, a foglalkoztatás, a biztonság, a béke, az emberi jogok és a válság kezelése konkrét területek, amelyeket november végén bizonyosan tárgyalni fogunk Abidjanban, az ön országában, az Afrika-Európai Unió csúcs találkozó keretében. Elnök úr, itteni jelent léte nagyon fontos számunkra, és örülünk, hogy ma önt itt ödvözelhetjük körünkben. Tudnia kell önök úr, hogy Afrikát afrikai szemüveggel tekintjük, nem pedig európai szemüvegen keresztül. Ezért is van az, hogy az ön és közöttünk létrehozandó együttműködés kulcsfontosságú a béke, a stabilitás szempontjából, a terrorizmus és a migráció elleni fellépés, az illegális migráció elleni fellépés szempontjából, valamint a klímaváltozás ellenében. Elnök úr, még egyszer köszönöm, most öné a szó. Köszönöm. Tisztelt Európai Parlament elnöke, kedves Antonio Tajani, tisztelt Európai Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék önöknek köszönetet mondani ezért a lehetőségért, amelyet biztosítottak számomra, hogy itt ma szólhassak az Európai Parlament előtt, amely plenáris ülésen ült össze. Megtiszteltetés privilégium ez számomra, országom számára, hogy itt lehetek, mivel önök, akik több mint 500 millió európai polgár választott képviselői, önök kulturális sokszínűséget képviselnek, politikai elkötelezettséget, és nagy tapasztalattal bírnak, Önök tehát egy rendkívüli és értékes hallgatóság számomra. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy önökkel megvizsgáljam azokat a nagy kihívásokat, amelyeknek Afrikának meg kell felelnie a következő évtizedek folyamán. Ezt követően országomról, elefántcsontpartról fogok szólni, amely a felemelkedés útján van, ahogyan ezt önök is tudják. Elnök úr, tisztelt képviselők! 2017. március 25-én az Európai Unió Róma örökvárosban megünnepelte a római szerződések aláírásának 60. évfordulóját. Ezek a szerződések egy növekvő szolidaritást jelentettek az egykor háborúban álló nemzetek között. A római szerződések alapító atyái azzal a nagyszerű elképzeléssel bírtak, hogy fogják össze a forrásokat, az intelligenciát, annak érdekében, hogy a béke, a biztonság és a virágzás megosztott térségét hozzák létre. Európa inspirációs forrást jelent ebben a világ számára, különösen az afrikai kontinens számára most, amikor sajnos egyfajta magába fordulást figyelhetünk meg a világ több részén, meg vagyok győződve arról, hogy ezen nemes ülés előtt önök visszatudnak nyúlni a szolidaritás szelleméhez, a nyitottsághoz és a békéhez, amelyet az elődeik alapoztak meg. Ez a meggyőződés az, amin alapul megteremtése óta az Európai Unió, amely mindig is itt az emberiségben, a békében, a stabilitásban és az előrelépésben. A béke nobel amelyet önök 2012-ben megkaptak, ennek egy figyelemre méltó ö, bemutatása. Elnök úr, tisztelt képviselők, az emberiségi jövője azon politikáktól, felépésektől és programoktól függ, amelyeket együtt határozzunk meg országainkban, kontinenseinken és globális szinten. A világ tehát azzá válik, amit, amivé mi szeretnénk, hogy váljon. Most három nagy kihívásra szeretnék foglalkozni, amelyek jelentős befolyással járnak a Földünk jövőjére és az Európa és Afrika között fennálló kapcsolatokra. Tudom, hogy a bizottság elnöke, Satő úr, a béke és a biztonság kérdéseit vetette fel önökkel. Ez, erre tehát nem térnék ki még egyszer. A három kihívás, amiről beszélni szeretnék, az éghajlatváltozás, a migrációs áramlások és a népesség növekedés. Elnök úr, tisztelt képviselők! a, a globális felmelegedést illetően 2015. december 12-én a világvezetői összeültek Párizsban, hogy egy történelmi jelentőségű megállapodást fogadjanak el az éghajlatváltozás kapcsán. Ezt a megállapodást az államok nagy része, beleértve Elefántcsontpartot is, ratifikálta, már be is nyújtottuk mindezt az ENSZ-hez, és ez a Föld szemére egy egyedülálló esélyt kínál arra, hogy észszerű határok között tartsuk a globális felmelegedést. A lehető legnagyobb szükség van most arra, hogy végrehajtsuk ezt a megállapodást, hogy az éghajlatváltozás pusztító kihatásait az ember és az ökoszisztémákra kontroll alatt tartsuk. Európában amikor nagy világszintű kívásokról volt szó, mindig meg tudta mutatni az utat. Európának továbbra is mobilizálni kell az embereket, a finanszírozást és az elengedhetetlen technológiákat az energia átmenethez, annak érdekében, hogy a Párizsi megállapodás visszafordíthatatlan váljék. A Párizsi megállapodás történelmi esélyt kínált nekünk, most valóságá kell ezt átváltoztatnunk. Amikor most önökhöz szólok, elefántcsontpartot áradásszerű esők sújtják, amelyek az éghajlatváltozás következményei, ezek súlyos károkat okoznak országom több régiójában. Afrikában számos régió asszályhullámokkal szembesül, ezek mértéke eddig soha nem tapasztalt, és ezek halált, elkeseredettséget váltanak ki több közösségben, és a lakosság tömeges elvándorlásához vezetnek. Tisztelt képviselők, szeretném tehát, hogyha önök továbbra is a klímát prioritásnak tekintenék, mert meg kell állítani ezeket a tragédiákat, amiket tapasztalunk a világban. Több lehetőség is van arra, hogy a zöld növekedés úgy útját kijelöljük, amikor is kevesebb szenet használunk. Ezen esélyek között szerepel a természet erőforrások és ökoszisztémák észszerű kezelése, úgy, hogy közben értéküket felhasználjuk a gazdasági fejlődés érdekében. Ugyanakkor ösztönözni kell a közösségek rugalmasságát, meg kell szüntetni, vagy csökkenteni a megkülönböztetés valamennyi formáját, különösen a, nőkkel szembeni. Mindent meg kell tennünk, hogy hatékonyabb, új és igazságosabb újra elosztást valósítsunk meg a javakat illetően, elnök úr, tisztelt képviselők. A második kihívás, amiről itt most szólni szeretnék, és amelyel szembesül a földünk, ez nem más, mint a migrációs, az illegális migrációs áramlások és a fiatalok foglalkoztatása. A 2015 novemberi valettai migrációs csúcson kifejtettem a résztvevő államfőnknek, hogy milyen drámai eseményekről van szó, melyek több ezer ember halálát okozták a földközi tengerben és a Száhel övezetben, és mindez arra ösztönöz minket, hogy erősítsük a szolidaritást és az együttműködést Európa és Afrika között. Hogy ezt megtegyük, tartósan kell cselekednünk, és az ezen helyzetet kiváltó okok mindegyikét kezelnünk kell. Vissza kell állítanunk a békét és a biztonságot a szeheli övezetben, és egy konszenzuson alapuló politikai megoldást, megoldást kell ösztönöznünk a libiai konfliktus vonatkozásában. Ugyanakkor a konfliktusok és a szervezett bűnözés önmagukban nem magyarázzák a migrációs áramlásokat, amelyeket az elmúlt években megtapasztalhatunk, és amely áramlások Európa felé irányultak. Ezen tényezőkhöz hozzá kell tenni a szegénységet, a nyomorúságot mondanám, a munkanélküliséget és a demokrácia deficitet számos országban. Ezért is van az, hogy 2017. június 12-én hétfőn a G20 Afrika Partnerség konferencia során Berlinben azt javasoltuk, hogy hozzunk létre egy specifikus tervet, amelynek célja tömeges beruházások ösztönzése Afrikában teremtés céljából, különösen a fiatalok számára. Ez hozzájárul majd az illegális migrációs áramlások csökkentéséhez, melyek Európa felé irányulnak. Nos, ezen nemes ügy melletti elkötelezettséget fenntartván a perspektíva fontosságának tudatában nagyon sokan közülünk azt javasoltuk, hogy ezen terv a Merkel terv nevet kapja. Ugyanakkor megjegyeztük, hogy az Afrikán belüli migrációs áramlások volumenükben jelentősebbek, mint amelyeket Afrika és Európa között megfigyelhetünk. Például elefántcsontpart több mint 5,5 millió külföldi állampolgárt fogad területén, teljes lakosságunk ugyanakkor 24 millió. Ez tehát 26%-át teszik ki a lakosságunknak. Az afrikai diaszpora transferei származási országok felé minden évben elefánt csontpart GDP-nek 1%-át teszik ki. Az elefántcsontparti bőkezűség vendégletes befogadás hozzájárul a szomszédos országok fejlődéséhez. Mon pays continue. Országom továbbra is szolidaritásról tesz majd tanúbizonyságot ezen népesség felé. Fontos tehát, hogy támogassák országomat, hogy továbbra is munkahelyeket tudjunk teremteni, és így módon továbbra is a befogadás, a vendéglátás földje tudjunk maradni. Elnök úr, tisztelt képviselők, az afrikai fiatalok, akik Európa felé indulnak, gyakran maffiahálózatok áldozatai és a szervezet bűnözés sétárolisták ki, akik a sérülőkenységüket használják ki, és frusztrációikat cselekednünk tehát ezen fiatalokkal szemben, oktatni, tájékoztatni kell őket, és fontos, hogy tudatosítsuk bennük, hogy jobb számukra Afrikában élni, mint máshol ezen kívül őket méltóságukban tisztelve kell kezelnünk. Ugye itt van az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata, amelyet az ENSZ közgyűlése 1948. december 10-én fogadott el Párizsban a Sajó palotában, idézem. Valamennyi emberi lény szabadnak és méltóságát és jogait tekintve egyenlőnek születik értelemmel, tudattal vannak felruházva, és egymás felé a testvériség szellemében kell cselekedniük. Ebben a nyitottság szellemben fogja Elefántcsontpart gyakorolni mandátumát az ENSZ biztonsági tanácsán belül a 2018-2019 közötti időszakban és ez alkalomból szeretnék köszönetet mondani az önök országainak ezért az erőtes támogatásért, hogy megvál a Szekelefán csontpartot az ENSZ biztonsági tanácsának tagjává. Ez a mandátum a jövőben kezdődik, és a béke jegyében fog majd lefolyni. A békét az elefántcsontpartjak egyfajta második vallásukán nyilvánították. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az utolsó kívás, amit említeni szeretnék, a népesség növekedés témája. Az ENSZ demográfiai részlegének előrejelzése szerint a világ népessége, amely jelenleg körülbelül 7,4 milliárd főt tesz ki, közülük 1,2 milliárd afrikai, 10 milliárdot meg fogja haladni majd 2056-ban. Ezen belül Afrikában lesz a legerőteljesebb népességnövekedés, amely 54 százalékát teszi majd ki a világ népesség növekedésének mostantól 2050-ig. Ez lehetővé teszi majd, hogy beírjuk a fejlettebb régiókat. Az Észak-Amerika, illetve Európa régiókat demográfiai szempontból. Nigéria lesz 2050-ben az ötödik legnépesebb ország, Brazília, USA, Indonézia és Pakisztán előtt. Még a Kongói Demokratikus Köztársaság és Etiópia felváltják majd Oroszországot és Mexikót a világ tíz legnépesebb országának listáján. Ez megmutatja majd, hogy milyen helyet foglalnak majd el ezen országok néhány évtized múlva népességi listán. Ez az erős növekedés még erőteljesebb, hogyha megnézzük a munkaképes korú lakosságot. A szubszaharai aktív lakosság a mostani 518 millióról 1,3 milliárdra növekszik majd 2050-ig. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, Afrika az emberiség bölcsője. Paradox módon a világ leg ifjabb régiója a század végéig. Ez a ténymegállapítás valamennyi afrikai vezetőt el kell, hogy gondolkodtasson, de a világ vezetőjét is. Valójában az afrikai stabilitás, de a világ többi részének stabilitása is attól függ, hogy hogyan kezeljük a fiatalok kérdéskörét az az elkövetkezendő évtizedekben. A demográfiai fejlődés figyelembevétele a fejlesztési programokban azt teszi szükségessé, hogy különleges hangsúlyt helyezzünk a humán tőkére az oktatásban, az egészségügyben és a szakképzésben. Masszív beruházásokra van szükség az infrastruktúrák területén beleértve a szubregionális nagy projekteket, a közlekedést, az elektromos áramot, az oktatást és az egészségügyet. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Most pedig azon előre haladásról szeretnék beszélni, amelyet országom elefántcsontpart valósított meg, mely évtizedes válság után békében él most már, és újraindult nálunk a gazdasági növekedés. Ez az előrelépés az elefántcsontpartiak elkötelezettségének mobilizációjának eredménye, ők tették lehetővé illetve ez azért is vált lehetővé, mert partnereink fontos technikai és pénzügyi hozzájárulást teljesítettek, köztük az Európai Unió, a kormányzásba, a mezőgazdaságba és az energia területeire. Szeretném tehát megragadni ezt az alkalmat, hogy helyes köszönetet mondjak ezért az Európai Uniónak, hogy támogatott és segített minket mindebben. A nemzetközi közössége való partnerség, és különösen az EU-val való partnerség lehetővé tette Elefántcsont partnak, hogy különleges teljesítményeket érjen el. Az elmúlt hat év során az átlagos növekedési ráta gazdaságban 9%-ot tett ki évente, még a 2017-2020-as elő, időszakra való előrejelzések évi 7%-ról beszélnek. Az inflációs ráta 2% alatt maradt. A költségvetési deficitet szintén uralni tudtuk, és ez 3%-át tette ki a GDP-nek. Ebben az évben az, a helyzet némileg eltérő, mert a kakaóára erőteljesen csökkent, ennek mi vagyunk a világ első számú termelői, 40% volt ez az év kezdete óta ez a csökkenés, ugyanakkor megpróbáljuk uralni a makroökonomiai kereteket az elefántcsontpart az első termelője a kakaónak, a világon és a kesúdiónak, első afrikai termelői vagyunk a pálmaolajnak és a kaucsuknak. Fentsonpart, az egyik legfontosabb reform ország a Világbank Doing Business osztályozásában. Az energia területén Elefántcsontpart fontos energia előállító Nyugat-Afrikában 2000 megawatt volt a kapacitásunk 2016-ban, és ez 2020-ra 4000 megawatt nő majd. Jelenleg Elefántcsontpart part rendelkezik a legsűrűbb és legdiverzifikáltabb infrastruktúrális hálózattal Afrikában, ugye közutakról, kikötőkről, légikötőkről beszélünk. Ezen kívül a csontpart jelentős előrelépést ért el a biztonság és a reform területén itt végbe ment a leszerelés, a demobilizáció, volt harcosok társadalomba való integrációja. Ez egy olyan program, amihez az EU is sikeresen hozzájárult. A nemrégiben történt fejlemények sem vonják kétségbe ezeket az előrelépéseket, mert a biztonság ugyanazon a ö, szinten van most, mint Genfben vagy New Yorkban. Ö, ezek az erőfeszítések azonban folytatódnak, és az a cél, hogy olyan védelmi erőink legyenek, amelyek hozzájárulnak a béke fenntartáshoz. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! 2020-ban lejár a kotonúi partnerségi megállapodás, és el kell gondolkodnunk egy új megállapodás létrejöttéről Afrika és Európa között. Néhány elképzelést szeretnék önöknek átadni, amelyek azon kivételes kapcsolaton alapulnak, amelyeket elefántcsontpart fenntart az EU-val. Ezen kapcsolatok őszinték kell, hogy legyenek, a kölcsönös bizalmunk kell, hogy alapuljanak, és az országok sajátjuknak kell, hogy tekintsék ezeket. Flexibilis pénzügyi eszközökre van itt szükség, számításba kell venni a kontroll és kezelési nemzeti mechanizmusokat, amelyeket meg kell erősíteni, hogyha ez szükségesnek mutatkozik. Nyilván részletesebben meg tudjuk majd tárgyalni ezeket a rendkívül fontos kérdéseket országom számára. Végezetül szeretném az önöket a képviselt valamennyi országot meghívni, hogy vegyenek részt a következő Európai Unió Afrika Unió csúcson, amelyre novemberben kerül sor Abidjanban. Fontos találkozó ez, amely az elefántcsontparti vendéglátás hagyományai között zajlik majd. Itt alkalom lesz arra, hogy a nemzetközi együttműködésről beszéljünk, hogy az új kívásoknak meg tudjunk felelni, amelyek az emberiség szembenéz különösen az ifjúsághoz és a fejlődéshez kapcsolódó kérdésekkel. Elnök úr, szeretnék ismételten köszönetet mondani önök, önnek, tisztelt képviselők, önöknek is köszönöm, és Antonio Tajani elnök úrnak köszönöm a meghívást. Mi benyomást tett rám ez a meleg fogadtatás, és az önök fontos részvétele, amely alkalmat nyújtott számomra, hogy bemutassam az előttünk lévő kihívásokat nem csupán elefántcsontpartról van szó, hanem az afrikai kontinensről, és hogy beszámolhattam elefántcsontpart fejlődéséről. Köszönöm mindenkinek! Nagyon köszönöm, elnök úr, az ön beszédét. Az Európai Parlament a főszereplője lesz az ön országával folytatott párbeszédnek, valamint az Afrikával folytatandó párbeszédnek. Ugyanazon kihívásokkal nézzünk szembe, a fiatalok munkanélkülisége, a terrorizmus elleni küzdelem, a migráció elleni, illegális migráció elleni küzdelem, valamint az éghajlat változás elleni fellépés. Ön kiemelte, mennyire fontos a demográfiai növekedés. Ezért kell Európának nagyobb szerepet vállalnia önöknél, hogyha meg akarjuk oldani problémáinkat, és segíteni akarunk önöknek, hogy együtt dolgozzunk a munkanélküliség csökkentését, és valamennyi fiatal afrikainak reményt adjunk. Kötelességünk megakadályozni, hogy a fiatal amerikaiak álma, hogy saját országukban élhessenek, elpusztuljék különféle problémák okán. Önök mellett akarunk állni, és a parlament nagyon jelentős szerepet játszik majd ezen területeken. Még egyszer köszönöm önnek, hogy ellátogatott ide, itt volt velünk, itt barátaira talál, és mindig nyitott ajtókra. Köszönöm. Köszönöm. Folytatjuk az ülést, méghozzá szavazásokkal. Von Storch asszonynak napirendi Napirendel kapcsolatos ugye van, parancsoljon akkor. Igen, köszönöm, elnök úr a 130-as házszabálypontra hivatkozom, a hétfői elnökségi ülésen egy olyan jelentést vitattak meg, amely a parlament épületével foglalkozik, a, mert ez a brüsszeli épület már nem elég biztonságos, terrorizmus ellen sem, le kell bontani. Ez a jelentés nagyon sok újságban megjelent, ám a képviselőket nem tájékoztatták róla, én úgy gondolom, hogy a, e, a háznak a kénz, jogom van ahhoz, hogy a jelentést megnézhessem én is hivatalos formájában.